Okay. Please, uh... Kérem, eh, kezdjük meg az ülést, mert már így is csúszásban vagyunk. Az elnök asszony nevében szeretnék néhány eh, bejelentést tenni. Először is a holnapi szavazást a kapról június 7-ére halasztottuk. Második közlemény a három oldalú, a most folyó három oldalú megbeszélés a regionális és nemzeti számlákról. Az első ülésre május 16-án kerül sor, a következő június 1-én pénteken lesz. A CRD 4-es, folynak a háromoldalú tárgyalások, ennyi. Az Omnibus 2-es, az utolsó háromoldalú megbeszélés pedig május 24-én volt. Ezek voltak a közlemények, és akkor Kezdjük az első jelentéssel, illetve véleménytervezettel. Módosítókat fogunk megvitatni. A véleménytervezet a fogyasztói hitelekről szóló irányelvről szól, és most elmondanám, hogy milyen eredmények születtek a módosítások alapján. Először is szeretném megköszönni minden árnyék előadónak és minden kollégának, aki módosítókat nyújtott be. Köszönöm a titkárság munkatársának, Jennifer Langnak a munkáját, komoly segítségemre volt a módosítók elemzésében és kompromisszumok kidolgozásában. Három kompromisszum született, Az első kompromisszum az ügyfelek információhoz való hozzáférési jogára vonatkozik, illetve tájékoztatási jogára, amikor hitelszerződést kötnek, akkor jogukban áll, hogy tájékozódjanak a kockázatokról is, amit a devizahitelek jelenthetnek. Minden információt meg kell kapniuk személyes, személyre szabottan és érthető nyelven. Ehhez az egyes módosító tartozik Molzer úrtól, a kettes és a tizenkettes Debecker úrtól, a hármas módosító Gigold kollégától, a négyes McCarthy asszony módosítója. A második kompromisszumos módosítás a pénzintézetekkel kapcsolatos, azon pénzintézetekkel, akiknek a devizahitelezéssel kapcsolatos kockázatértékelést el kell végezniük, és fel kell mérniük, hogy az ügyfél mennyire képes lépést tartani az árfolyam ingadozással, illetve a törlesztő részletek fizetésére mennyire képes. Itt is több módosítót nyújtottak be, de Becker úr a 13-as, Gigol úr a 14-est, Greenberg asszony a 15-öst, Debeker úr a 10-est és a 11-est, és ismét Gigold úrtól a 29-es és a 31-es módosító érkezett. Ezen kívül több módosítást nyújtottak be. A jelentés tervezetemben két javaslatot teszek Amit több kolléga elvetett, ezt elfogadom, igazuk van. Az első javaslat arra vonatkozott, hogy a fogyasztói hitelek lejárata az öt évet nem haladhatja meg. Molzer úr és de Becker úr azt javasolta, hogy töröljük ezt. Úgy gondolom azon, hogy Swinburne asszony jó javaslatot tett, Támogatom Swinburne asszony javaslatát. ami szerint a pénzintézeteknek külön figyelembe kell venniük, vagy külön kell vizsgálniuk az öt éves futamidőnél hosszabb időre nyújtott fogyasztói hiteleket annak érdekében, hogy azok az adott ügyfél érdekeinek leginkább megfelelnek. Úgyhogy javasolnám, hogy Molzer és De Becker kollégák javaslatát fogadjuk el a törlésre vonatkozóan, ugyanakkor fogadjuk el Swinburne asszony módosítóját. És ugyanez vonatkozik azon javaslatomra, hogy eh, az egy eh, keresőben álló családok eh, esetében ne történjen hitelnyújtás. Itt több módosító érkezett ennek törlésére. Swinburne asszony ismét csak egy jó javaslattal élt, én ezt támogatom. Ez szerint a pénzintézetek csak akkor nyújthatnak fogyasztói hitelt, hogyha megfelelő biztosítékok állnak rendelkezésre, és az ügyfél, illetve a hitelnyújtó számára elfogadható szintű a kockázatok. Van egy C kompromisszumos módosító, ez a 25-ös, kigolt féle, a 26-os Nikolás Csankis féle módosítókra vonatkozik. Itt az ügyfelek, a fogyasztók azon jogáról van szó, hogy a plusz szolgáltatások költségeiről tájékozódhassanak, és kiegészítő szolgáltatásokat vehessenek igénybe más pénzintézetektől vagy más szervezetektől, mint maga a hitelnyújtó. És különbséget kellene tenni a kiegészítő szolgáltatások között, amelyek alapvetően fontosak a hitelnyújtás szempontjából, illetve azon kiegészítő szolgáltatások között, amelyek választhatóak. Vannak egyéb módosítások is, amelyeket támogatok. Baker, de Baker úr 5-ös, 8-as és 28-as módosítói, Karinz úr 27-es, McCarthy 30-as, Gigold 6-os eh, módosítókról van szó, 32-esről is, és Swinburne asszony 18-as és 23-as módosításáról. Számos módosítót javasolt Nicolas Chantis kolléga. Ezeket nem mind tudom elfogadni, ugyanis az egyik módosítóját gyakorlatilag tartalmazza az egyik kompromisszumos módosító, természetesen majd szavazni fogunk, de ezt nem tudom támogatni, mert ezek a módosítók szerintem a pénzintézetekkel kapcsolatosan olyan tájékoztatásra vonatkoznak, aminek nem itt van a helye, nem ilyen javaslatokban. Ennyit kívántam elmondani. McCarthy asszony, ha itt van, vagy valaki, mint árnyék tevő nevében kíván-e szólni. McCarthy was here. Igen, McCarthy asszony itt volt, egy időre ki kellett lépnie, de összességében nagyon támogatja az ön kompromisszumos javaslatait és úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és kiegyensúlyozott eredmény van kialakulóban, ezt szerettem volna nevében mondani. Thank you, Chair. Uh, köszönöm, ennek úr, nagyon röviden, köszönöm szépen az együttműködését a kompromisszumok keresése terén, támogatni tudjuk az ön által javasolt kompromisszumokat, tehát nem hiszem, hogy nehéz lenne általános megállapodásra jutni e kompromisszumos módosítók között, a különböző frakciók között. Egy-két ügyet szeretnék kiemelni. Az egyik úgy gondolom a reklám és marketing gyakorlatokkal kapcsolatban. Ugye ezek a piacok már eléggé szabályozottak, ezzel együtt még vannak olyan gyakorlatok, amelyek a fogyasztókat becsábítják bizonyos kon- konkrét hiteljavaslatok elfogadására, csábítják őket, Például, hogyha valamilyen bank önnek nem adott fogyasztói hitelt, akkor jöjjön el hozzánk, mert mi mindenképpen adunk önnek. Ez az a fajta reklámozás, amely óvatosnak kell lennünk. Nem szeretném azt kérni, hogy ezt a gyakorlatot teljesen tiltsuk be, és tiszta vagyok azzal is, hogy ezzel a jelentéssel nem mondjuk meg ezt a problémát, de talán ezt a kérdést különböző bizottságokon keresztül az Európai Bizottság elé lehetne tárni. A 18-as, 23-as Swinburne asszonyféle módosítók javas, támogatásával kapcsolatban, különösen ami a 23-asat illeti, itt ugye a biztosíték kérdése, ez bonyolult kérdés, vannak hittel szerkezetek, ahol ugye maga a ház lehet a jelzálognál a biztosítéki érték, de fogyasztói hiteleknél ez problémás. Úgyhogy eh, havozunk, hogy ezt a két javaslat, ezt a két módosítót mennyire támogathatjuk. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvetően azt tudom elismételni, amit eh, a többi felszólaló dicséretként elmondott. Köszönjük szépen a kiváló együttműködést, támogatni fogjuk az ön kompromisszumos módosító javaslatait. Egyúttal köszöntet mondok a két további módosító támogatásáért, és azt hiszem, hogy ez megfelelő eh, irányba viszi a fogyasztói hitel vonatkozó rendelet módosítását, és úgy gondolom, hogy most már el kell kezdenünk a lobby tevékenységet annak érdekében, hogy a felelős szakbizottság ezt eh, magáévá tegye, és teljes mértékben megbízom önben a tekintetben, hogy el fogjuk érni az IMCO-nak a támogatását is ebben az ügyben. Köszönöm szépen! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης όπως αναφέρατε Köszönöm szépen. A harmadik kompromisszumos módosítóban szerepel egy felvet egy módosítást. A többi módosítót azonban nem vette át. Úgy gondolom, hogy ezt talán még egyszer meg kellene vizsgálni. Itt nem tanácsokról van szó. Itt valamilyen egészen komoly ügyről van szó, nem általános megfontolásokról. Tehát állásfoglalás nélkül ezt a kérdést nem tudjuk megoldani, hogy a fogyasztói hitelszerződéseket hogyan kell megkötni. Itt nem magukról a hitelszerződésekről van szó csak, hanem az egész eljárásról. Egyes területeken a helyzet meglehetősen kritikus, ugyanis a bankok egyszerűen nem hiteleznek. Görögországban különösen rossz a helyzet. Én tudom, hogy egy állásfoglalással, egy véleménnyel nem tudjuk ezt a problémát megoldani. Minden esetre úgy gondolom, hogy a módosítómat talán eh, még egyszer meg kellene vizsgálnia. És ez mindenféleképpen hasznos lenne. Ugyanis itt nem semmi olyasmiről nincs szó, amitől a logika a fejére állna. A törlesztéssel kapcsolatos eh, kérdés is eh, nagyon fontos, harmadsorban pedig problémák merülnek fel olyan hitelszerződésekkel kapcsolatosan, amit a recesszió miatt nem tudnak törleszteni az adósok, és szerintem a hitel feltételeket szerintem az egyes országokban uralkodó körülmények tükrében is meg kellene vizsgálni, illetve ahhoz kellene igazítani. Szampó úr. EFD-le ei ole kommentteja Csoportunknak jelenlegi stádiumban még nincsen hozzászólása. Köszönöm. Very much. If, uh... Köszönöm szépen. Then I... Ha más nem akar felszólalni, akkor csak egy megjegyzésem lenne. Köszönet mindenkinek aki módosítókat nyújtott be, és eh, Nikolás Santilnak is köszönet. Mondhatom, hogy nagyon jól értem, hogy mi is történik pontosan. Romániában is ez történik, amikor azt javaslom, hogy ne adjunk kölcsön, a bankok ne adjanak eh, kölcsön fogyasztói eh, hitelt formájában pénzt családoknak, háztartásoknak, olyan módon, hogy amikor nem tudják visszafizetni a hitelt, akkor elveszítik a házukat, lakásukat. Nos, ezt a fajta eljárást én nem támogatom. Pontosabban nem támogatom azt a javaslatot, hogy a bankok a továbbiakban ne biztosítsanak hiteleket olyan családok számára, amelyek csak a háztartást, tehát csak a lakásukat tudnák fölkínálni biztosítékként. De akkor térjünk rá a szavazásra. Június 7-én lesz a szavazás. Szeptember 18-a, októberi plenárisra kerül az anyag majd úgyhogy június 7-ig folytathatjuk a vitát. Most rátérünk egy másik véleménytervezetre. A jelentéstevő Filip Lambert úr. amelynek címe energia infrastruktúrák vonatkozó iránymutatások. Köszönöm elnök úr, mint hogy ez egy vélemény, nem akarok túl sok időt pazarolni rá, annak ellenére, hogy a téma nagyon fontos, hiszen Eh, az európai eh, eh, hálózatokról beszélünk, elsősorban ugye az energiahálózatokról, amelyeknek fontosságú szerepet kellene játszania Európa gazdasági fejlődésében, és amikor mindig növekedésről beszélünk, akkor talán ez az a terület, amely éppenséggel az értékteremtéshez és a fenntartható értékteremtéshez vezethet, hogyha az eszközt jól használjuk fel. Ne felejtsük el, hogy nem mi vagyunk a felelős bizottság, az ITRE felelős bizottság, ez már most lehetővé teszi számomra, hogy kommentáljak, miszerint a kollégáink módosítóinak egy része valójában nem az Econhoz tartozik, hanem az ITRE-hez, úgyhogy pontosan ezért nem vettem át őket ebben a szakaszban, hiszen valójában nem relevánsak a szakbizottságunk munka tekintetében, munkája tekintetében túlságosan részletesek és technikai jellegűek ehhez. Úgyhogy megnéztem azokat a módosítókat, amelyeket a cikkek, a preambulum bekezdések és egyéb részek kapcsán kaptunk. Nos, az összes módosító eh, hasznos dolog egészíti ki a szöveget, eh, mert ezt kell, hogy a cél legyen, és örülünk, hogy ezek nem mondanak egymásnak ellen. Eh, a fő kérdések itt ugye azzal fognak össze, hogy hogy tudjuk megvalósítani ezeket az energetikai infrastruktúrákat, miközben az országok egy része válságban van, szeretnénk megmutatni, hogy ezek a hálózatok valójában hasznosak lehetnek a válságban lévő országok számára is, hiszen, és pontosan emiatt vezettük be a gyorsított eljárást ezeknek a projekteknek a, a felgyorsítására a projektek által érintett országokban. Másrészt azt szeretnénk, hogyha azok a mutatók, amelyeket a projektek prioritizálásához felhasználtam, e, azok hatékonyabban működjenek, mint amit eddig használtunk. E, fontos, hogy e, egy kicsit aggódok amiatt, hogy önök közül néhányan nem támogatnák a delegált jogi aktusok használatát, de hát ez lenne a parlament számára az egyik lehetőség Eh, arra, hogy lássuk, hogy mik a kritériumok, és ha már a közpénzek elköltéséről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy az egyértelműen világos eh, eh, kritériumok kidolgozása egyáltalán nem rossz ötlet. Nyilván önök, az gond, önök egyrészt azt gondolja, hogy a delegált jogi aktusok túlságosan nehézkes eszköz erre. Ha van másik javaslat, akkor nyitott vagyok azt meghallgatni. Aztán kapcsolatot kellett teremtenünk e között, illetve az átfogó európai stratégia között, ami ugye a gazdasági területen az EU 2020-as javaslat. Nyilván sokan mondták, hogy nagyobb konzisztenciára van szükség az EU-s pénzek felhasználásával, és ehhez, ehhez a referencia keret nem más, mint a 2020-as stratégia amit itt hát össze kell kötni az, az energiahálózatok fejlesztésével. Ugyanez a helyzet a strukturális alapokkal, a módosítók egy része ebbe az irányba mutat. Szeretnénk, ha szélesebb körben is érvényesülne az EU költségvetésben az a klauzula, amely azt mondja, hogy ha az eredeti tervet 30%-kal átlépi a projekt költség, akkor, akkor felül kell vizsgálni a projektet. A 30% nincs kőbevésve, de hogyha a költségek nagyon elfutnak jelentős mértékben, akkor érdemes lenne a projektet újra átvizsgálni annak érdekében, hogy ne fehér elefántként viselkedjen ez a projekt, ugye? Ne csúsztan ki a kezünkből az irányítás. Aztán nézzük csak, mi van még. Az egyetlen vitatott kérdés az volt, hogy javasoltuk, hogy, hogy többségi szavazással fogadjuk el ezt az anyagot, és ne a szokásos egyhangúsággal. Nos, az egyhangúság ugye mindenkinek vétójogot ad, ami lehet, hogy nem a legeredményesebb leghatékonyabb módja a döntéshozatalnak. Itt abba is hagyom, szívesen meghallgatom az árnyék jelentős tevőket, akiket meg is, akiknek köszönet is mondok az ajánlásokért. Elnök, köszönöm szépen, meg is adom a szót az első árnyék jelentős tevőnek. Elnézést, éppen most estem be, úgyhogy nem igazán hallottam végig, amit a kolléga elmondott, nagyon sajnálom, de hát a felvonókkal a 15. emeletről meglehetősen sokáig tart ideérni. A kompromisszumokkal egyetértek, és összességében az EPP a legtöbb dologgal egyet tud érteni. Egy helyen kértünk részenkénti szavazást. Az általános kérdés az, hogy a kompromisszumokkal a e, bizottság is mennyiben ért egyet, ez az A kompromisszumra vonatkozik, illetve hogy összességében milyen szempontok e, kerültek itt figyelembe vételre. A kollégát hallgatva azt hiszem, hogy messze menően egyet tudunk érteni a szavazó listával, az A kompromisszumos esetén két ponton kérünk a hármas és a né, tehát a hármas A és a négyes A-nál kérünk részenkénti szavazást. Itt tulajdonképpen egyet tudunk érteni, bizonyos szempontokban vannak fenntartásaink, de összességében ez a kompromisszum elfogadható és a szavazólista nemrég érkezett meg, úgyhogy erről nem igazán tudtunk még tárgyalni, de összességben a néppárti frakció a különböző egyeztetések, illetve ellenőrzések után egyet tud érteni a kompromisszumokkal. Elnök, köszönöm szépen. Ferreira asszony. Thank you very much, Ms. Köszönöm szépen, elnök úr. Padimata árnyék jelentéstevő most egy másik ülésen kell, hogy részt vegyen, ezért megkért, hogy olvassam fel a nyilatkozatát. Először is szereti, szeretné megköszönni Lamberts úr munkáját, illetve a többi árnyék jelentéstevő munkáját, és kielégítőnek tartja a végeredményt az ITRE-ben folyó munka szempontjából is, mint illetékes szakbizottság szempontjából. Üdvözöljük az új iránymutatókat, a, száll, a az energia, közlekedési és környezeti infrastruktúrák szempontjából, hiszen ez a kínálatot, a biztonságot és a hatékonyságot komoly mértékben javítja, és nagyban hozzájárul a különböző energia és éghajlat változással kapcsolatos eh, célok eléréséhez. 12 prioritást, eh, illetve prioritást élvező folyosót határoztunk meg, és megfelelő szabályokra lesz szükség a közös érdekű projektek meghatározásához. Lamberts úr véleménytervezete, illetve a kompromisszumok komolyan javítanak a szövegen, és a mi frakciónk is támogatja nagy hangsúlyt kell adni a környezeti célokra irányuló szempontoknak, illetve az EU növekedést és munkahelyteremtést szolgáló stratégiájának, Current, as presented also by the rapport. A jelentéstevő itt több prioritást is megfogalmazott, illetve olyan projektekről kell, eh, hogy szó legyen, amelyben legalább a pénzügyi stabilitás tekintetében komoly veszélyekkel szembenéző tagállam érintett. Bizonyos dolgok azonban az eredeti szövegből hiányoztak, például a versenytorzulás elkerülése, a prioritást élvező folyosók fejlesztésére vonatkozó projektek esetében, illetve a az EU pénzügyi segítségével megvalósuló finanszírozás a projektek esetében, és nagyon fontos, hogy ez a vonatkozó rendelet alkalmazását ne sértsék az országok adósság besorolásai hitelminősítése. Végezetül pedig úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi rendelet nagyban hozzájárul az energiapiac integrálásához, a fogyasztók javát fogja szolgálni, és nem egy ellenséges környezet alakul ki. Tehát még egyszer köszönet az előadónak és az árnyék előadónak, előadóknak a hozzájárulásukért. Ez volt a kolléganő nyilatkozata. Skilakakis úr. I will speak on behalf of Mr. Nos, kollégám nem tudott majd megjelenni itt. A frakció nevében csak egy felvetésünk van. A delegált aktusok bevezetésével kapcsolatban, ugye amikor közös érdekű projektek kapcsán, ezt nem tudjuk támogatni, mert attól tartunk, hogy ez késleteti majd az eljárást, amit lehető leggyorsabban kellene lefutatni. És Lakakész úrnak ez az egyetlen egy véleménye, úgyhogy ezzel be is fejezem a felszólalásomat. Mr. Thomas Thomas Hendel úrnak adom meg a szót, aki ugyancsak eh, árnyék jelentéstevő, mondja az elnök, de ha nincs itt, van-e valaki, aki meg szeretne szólalni? Ha nem, Langen úrnak adom meg a szót. Mikor kapjuk meg a végérvényes szavazólistát a jelentéstevőtől? Lamberts úr, tehát a szavazólista, holnap lesz a szavazás, és szeretnénk az egyes részeket egyenként megvizsgálni. Lambert úr, önnek is megkérdése? The secretariat to, uh... Nos, várjuk, hogy a, a titkárság kiküldje a szavazólistát. Elnök, tehát holnap szavazunk. Most akkor rákérünk a következő napi rendi pontra. Ez egy jelentés. És a jelentéstevő Rodi Kracacagaropulu asszony. Nobody is here. Hmm? Who is that? Who is Mrs. Kratza? Okay. Uh, we will come back to this report. Erre a jelentésre visszatérünk, hogyha, hogyha a jelentéstevő asszony visszatér körünkbe. Tovább lépünk, vagy nem lépünk tovább? Klinz úr itt van. Wolf Klinz, a nyolcas vélemény előadója. viszony Pitikányan azt, hogy nincs itt. Önök ketten a jelentéstevők. Okay, we have to take a break. And... Nos, sajnos szünetet kell tartanunk. 10 perc szünet. 10 perc, csak 10 perc szünet.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 Okay, meeting is starting again. Akkor folytatjuk az ülést. A következő jelentés az Európába történő befektetés vonzereje címet is elő, előadó Rodi Kraca Zagaropulu, aki meg is érkezett. You have the floor. Megadom a szót. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, elnök úr. Για την έκθεση αυτή, την πρώτη φορά είχα την ευκαιρία. Nos, másodszor beszéljük meg ezt az jelentést. Sikerült egyeztetni a kollégákkal, a különböző ötletekről, és most már konkrét javaslatok is vannak. Körülbelül 100 módosítóról beszélhetünk. Kiváló volt az együttműködésünk az árnyék jelentéstevővel, és emiatt tényleg nagyon sok erőfeszítést szántam arra, hogy konkrét és specifikus, specifikus szöveget, részletes szöveget állítsunk elő, amely jó kompromisszumokat fogalmaz meg, és amely kellőképpen megfelelő. Szeretnénk, hogyha értelmes iparpolitikánk lenne az EU-ban. Ezt az elmúlt néhány évben elfelejt, elfelejtettük, hogy ez mennyire fontos. A javaslatok jelentős része kitér arra, hogy mennyire fontos a zöld fejlesztésbe való befektetés, a környezetvédelmi kritériumok tiszteletben tartása, Eh, hogyha az Európai Unió szeretne eh, kereskedelmi megállapodásokat kötni, akkor nyilván gondoskodni kell arról, hogy az EU kellőképpen versenyképes legyen. Ezért az eh, ökológiai dömpinget nyilván el kell kerülni. További kérdések, amelyek fölmerültek a képzés kapcsán, Ugye ez is olyan terület, ahova közpénzbe való beruházásokat kell csatornázni. Ε, χωρίς ε, ιδιαίτερες επαναλήψεις, απόλυτα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ποτέ. Éppen ezért egy koherens szöveget javasoltunk, hogy elérjük ezeket a célokat. Az ITRE szakbizottság lesz majd az illetékes szakbizottság, amely kiadja a véleményt. Nagyon sok bekezdésnél itt nálam mínuszjel szerepel. Ez érdekes, viszont ezek szerepelnek az én szövegemben is. Itt a módosítókat megpróbáltam beépíteni általánosságban. Itt azzal a jelzést, azt a jelzést akarjuk közvetíteni, hogy Európának olyan megfelelő politikával kell rendelkeznie a külföldi beruházások, illetve az Európán belüli beruházások tekintetében is. Tehát egy összképet kell alkotnunk. És minden dimenziót, minden vetületet figyelembe kell venni. Vannak erősségek, gyenge pontok, ezeket mind meg kell világítanunk, és a módosítóknak is ezt kell tükrözniük. Bizonyos dolgokat nem fogadunk el, ahol átfedések vannak, és ezeket kell majd újra megvizsgálnunk. Thank you. Um... Köszönöm szépen, és akkor most az árnyék jelentéstevő kapnak szót. Klema asszony, köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a jelentést ebben a témában. Európa külföldi beruházásokra vonatkozó stratégiája témájában, és erről már többször vitatkoztunk a szakbizottságban. Több módosító érkezett, a kezdeti jelentés körét igyekeztük bővíteni, néhány ponton erősíteni, és azt hiszem, hogy ugyan rövid, de sikeres módon sikerült kompromisszumokat kialakítani, és örülök, hogy az általam benyújtott módosítók is beépültek a kompromisszumba, Köszönöm a jelentéstevő asszonynak az együttműködést. A szocialista frakcióban már jó ideje foglalkozunk a növekedést, a beruházást, a munkahelyteremtést ösztönző új európai stratégia témájában, és ez rendkívül fontos az EU számára. Remélem, hogy az INI, ez a saját kezdeményezésű jelentés visszhangra talál a bizottságban is, és ami Európa jövőbeni beruházási stratégiáját illeti, ez meghatározó eleme lesz. Wolf Klinz a következő árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ismét bemutatta a jelentés végleges változatát. Michel bowles is képviselem, de már jelezte, hogy bizonyos részeit pozitívan ítéljük meg, és el tudjuk fogadni. Három módosítóval szeretnénk azonban biztosítani, hogy eh, amikor elsősorban a transatlanti partnerekkel hasonlítjuk össze eh, Európát, eh, ami a pénzügyi szabályokat illetét, azonos lehetőségeket kell biztosítani, és hozzáférést kell biztosítani, meg kell könnyíteni ezt a hozzáférést a finanszírozáshoz a KKV-k számára is. Ezáltal megkönnyítenénk a kis és közép méretű vállalkozások számára is a beruházásokat. Harmadsorban Európa vonzereje, mint beruházási célpont, sajnos a nem megfelelő, illetve kedvezőtlen demográfiai tendenciák miatt is sérül, tehát mindenféleképpen erősíteni kell ezt a vonzerét. A több száz vagy száz fölötti módosítóra utalt a jelentéstevő. Ezek közül sok teljesen egyértelmű és nem vitatott. Némely módosítót én személy szerint egy kicsikét túlzottnak ítélek meg, ugyanis itt komoly problémákról van szó, hiszen ebben a jelentésben kellene pontosan ezeket a problémákat felvetni. Az előttem szóló kolléga is már utalt arra, hogy az állami szektorban a beruházásokat egy kicsikét óvatosan kellene megközelítenünk, ugyanis a közkiadásokat egy kicsikét fenntartással fogadnám. Minden esetre összességében a kompromisszumos módosítókat támogatni tudjuk, és azt hiszem, hogy a szakbizottságban jelentős többséget kapnak majd a módosítók. Köszönöm. Key Gold a következő árnyék jelentéstevő. Tehát először is szeretném én is megköszönni a jelentést. Többféle módosítót nyújtottunk be. Azt akartuk elsősorban hangsúlyozni, hogy a gazdasági növekedés és a közvetlen külföldi beruházások ösztönzése önmagában nem lehet cél. Minden esetre erősíteni kell ezt eh, annak érdekében, hogy a megfelelő módon fejlődjön a gazdaság, eh, ki kell zöldíteni az iparágainkat, és hangsúlyt kell helyezni a megújuló energiaforrásokra, beruházásra van szükség, éppen ezért egy eh, komoly beruházás politikára van szükség, amely a külföldi tőkét is vonza. És a javasolt arány megfelel a zöld fejlődésnek. A tanulmányok egyértelműen rávilágítanak arra, hogy mik a mozgató rugói az erőteljes beruházásoknak igyekeztünk a módosítóinkkal kiegyensúlyozottabbá tenni a jelentést, így többek között azt javasoltuk, hogy az infrastruktúra területén, vagy az oktatásban, a szociális területen nagyon fontosak az állami beruházások, a megfelelő beruházási klíma kialakítására a makroökonómiai stabilitás is abszolút fontos, mint beruházási feltétel. Az euró bankrendszerének szerepe különösen meghatározó. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy megfelelő beruházási offenzívára van szükség az energia területén, az erőforrás hatékonyság területén, illetve az olaj és a gáz megújuló forrásokkal történő kiváltása területén. A pénzügyi szektort véleményünk szerint úgy kell átalakítani, hogy ne elsősorban a rövid távú szempontok legyenek a meghatározók, hanem inkább a hosszú távra tekintsenek, és a spekulatív jelleget vissza kell szorítani. Ezen kívül arra is oda kell figyelnünk, hogyha a beruházásokért versengenek a tagállamok, akkor ez ne torzítsa a közjavak elosztását. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez a verseny pozitív vumot is hozhat, ugyanakkor viszont egyelő esélyeket kell biztosítani olyan területeken, mint például a mobil termelési tényezők megadóztatása területén, vagy a környezetvédelem és a szociális standardok érvényesülése területén. Szerencsére jó néhány módosunk beépült a módosításunk beépült a kompromisszumos meg, módosítókba. Egyelőre azonban a teljes szavazó listát még nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy összességében a jelentés hogy fog alakulni nem ismerjük a többi szakbizottság véleményét sem. Voltak némi kockázatok a szavazó listát illetően, ami minket illet. De mindesetre ezt a listát meg kell ismernünk ahhoz, hogy eldöntsük, hogy a jelentésről összességében hogyan fogunk szavazni. The next... Köszönöm. A következő anyagjelentéstevő Kamal úr. Úgy tűnik, hogy nincs itt. Valaki helyette? Engedje meg elnök úr, hogy néhány szót szóljak az ő nevében. Jól lehet, nem vagyok személy szerint árnyékjelentéstevő e konkrét téma tekintetében. De néhány szót azért beszélnék róla. Úgy gondolom, hogy az európai befektetés vonzereje nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a e, külföldi közvetlen befektetés mennyire tudjuk ide vonzani. Van néhány akadály, amelyet az Európai Unió maga hozott létre, különösen a magas szintű oktat, e, adózás ugye e, nagy akadálya a beruházásoknak. Ezen kívül alacsony a beruházások profittartalma, különösen az, európai, az eurozónán belül, ez bizony el fog rémíteni eh, bizonyos befektetőket ebben a pillanatban. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos a versenyképesség, és amikor versenyképességről beszélek, akkor az emberek mindig azt hiszik, hogy valami nagyon absztrakt, elvont eh, fogalomról beszélek, eh, aminek semmi értelme nincsen. Ugyanakkor ennek a versenyképesség nem más, mint a, mint a termékeny e, talaj. Akár francia kertről van szó, akár angol kertről van szó, a talajra szükség van, és a jó talajra, a minőségi talajra, és a versenyképesség nem más, mint a minőségi talaj. E pillanatban azonban a talajunk e, kiszárad, a versenyképességünk nem e, megfelelő szintű, és ehhez saját magunk is hozzájárulunk lényegében azzal például, hogy bevezetjük a pénzügyi tranzakciós adót, miközben azt mondjuk, hogy külföldi tőkére van szükségünk, ugyanakkor ezt tömegesen hagyja el az Európai Uniót, és aztán szeretnék, ha visszajönnének. Mit teszünk ennek érdekében? Bevezetünk egy pénzügyi tranzakciós adót, és ennek következtében biztos, hogy nem fognak visszajönni. Úgyhogy egyetértek a jelentéstevővel, hogy ezeket az ügyeket javítani kellene azonban nem elég illúziókat kell tenni, hogy több beruházásra van szükség az infrastruktúrába és az állami szektorba. Ez önmagában nem rossz ötlet, de nézzük meg Spanyolországot. Európában egyetlen ország sem épített annyi dolgot, mint Spanyolország. Ez egyik olyan ország, amelynek a legtöbb autópályája van egyfőre jutó számításban, ugyanez a gyors vasútra és a repülőterek is vonatkozik, ezzel együtt 25% munkanélküliség és a fiatalok esetében 50%. Tehát ne gondoljunk arra, hogy az infrastruktúrára való magasabb szintű költéssel megoldjuk a problémákat. Tehát nagyon sok problémát látok az európai beruházás vonzerejével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy sokkal befektetésbarátabbnak kellene lennünk, és sokkal erősebb adóversenyre lenne szükségünk adó harmonizálás helyett, mert a az adóverseny az, ami az adószinteket alacsony szintjén tartja, és ez vonja be a, ez vonzza a külföldi befektetéseket. Jó lenne, hogyha felismernénk a valóságot is, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót bárkinek, aki ezzel a témával kapcsolatban szeretne felszólalni. Ha nincs ilyen képviselő, akkor visszaadnám a szót a jelentéstevő asszonynak zárszóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, akik most hozzászóltak. Nyilvánvalóan meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az állami beruházások tekintetében, ami például a környezetvédelmet és egyéb hasonló területeket érinti. Nyilvánvalóan minden országban mások a kényes politikai kérdések. Úgy gondolom, hogy a jelentésemben mindezt sikerült felvennem. Kigolt úr egyébként a szavazó lista már tegnap délután meg kellett, hogy érkezzen nem kaptunk egyelőre reakciót, úgyhogy ma ismét kiküldtük, úgyhogy talán a frakciójánál érdeklődjön. Minden esetre ez már ott kell, hogy legyen. A jelentés szerintem rámutat arra, hogy mennyire fontos, hogy az előnyeinket kidomborítsuk. Megfelelően kedvező beruházási légkört kell teremteni a külföldi és a belső beruházások számára. Nyilvánvalóan el akarjuk kerülni, hogy az európai befektetők kimenjenek Európából. Úgy gondolom, hogy a kollégák segítségével jó jelentést sikerült összeállítani, kiegyensúlyozott a szöveg, és még egyszer köszönöm, hogy ma erről a témáról eszmét tudtunk cserélni. Ezzel akkor eh, le is zártuk, holnap kerül sor a szavazásra. Tovább lépünk a következő napirendi pontra, ami véleményt tervezett. Két jelentéstevünk van. Wolf Klinz úr, az Aldétől és Pittikainen asszony két különböző direktívának, eh, irányelvnek a módosítására van szó. Köszönöm, elnök úr. Előzetesen néhány megjegyzést szeretnék tenni, ugyanis eh, gyakorlatilag ez mind a két jelentésre vonatkozik. Először is a sajátomról szeretnék néhány szót szólni. Itt eh, mindkét jelentésben nagyon fontos az a kérdés, hogy a vállalatok tagállamokat mennyire akarjuk kötelezni arra, hogy az egyes országok szerinti, szabályok szerint mutassák ki, tehát ez a country by country reporting. Illetve mennyire kötelező, hogy az egyes projektekről beszámolókat készítsenek. A javaslataim van egyfajta csomag megoldást gondoltam javasolni. A különböző vállalatokat kötelezen bevonnánk a kitermelő iparágakban, olaj, gáz vagy egyéb nyersanyag kitermelő ágazatokban működő vállalatok esetében, és a számokat előbb-utóbb kiterjeszthetnénk akár az összes bizonyos méret fölötti vállalatra, akkor előbb-utóbb ez azt jelenteni, hogy az új feladatokra, feladatokat minden vállalatra kiterjesztenénk, és gyakorlatilag ez olyan számdömpinget jelentene, amivel nem tudnánk mit kezdeni. Tehát el kell döntenünk, hogy minden egyes projektről előírjuk-e a beszámolási kötelezettséget, vagy országonként, és ezt attól függően kell eldönteni, hogy mekkora a vállalat, milyen a forgalma, mekkora a megvalósított projekt, illetve hogy milyen kifizetésekre kerül sor egy adott országban, vagy egy adott projekttel kapcsolatosan ha ezzel a szabályzással szerintem egy kicsikét túloznánk a dolgot. Az árnyék jelentéstevőkkel megvitattam ezeket a kérdéseket, és megállapítottuk, hogy jó néhány pontban egyet értünk, viszont számos, számomra fontos kérdésben nem tudtunk egyetérteni, és ezeket szeretném most megemlíteni. Először is szerintem néhány kiválasztott vállalattal kellene kezdeni. Az úgynevezett kitermelő és erdészeti ágazatban működő vállalatok lennének az elsők. Itt a különböző építő cégek is szóba jöhetnének, hiszen itt a kenőpénzek, illetve egyéb korrupciós problémák igen élesen vetődtek fel az elmúlt években. A politikai frakciók az ECR kivételével úgy vélték, hogy minden vállalatra ki kell ter- kellene terjeszteni ezt a kötelezettséget, legyen az teipar, feldolgozás vagy egyéb. Én akkor tudom elfogadni ezt a kívánalmat, hogyha megfelelő küszöbértékeket, határértékeket határozunk meg, hogy a kis és közép vállalatok ez alól a kötelezettség alól mentesülnének. Itt a javasolt határérték az 500 millió eurós forgalom, a 25 milliós projektérték, és a különböző koncesziós díj, adó, kötelezettségek és egyebek 100 ezer euró fölött kellene, hogy legyenek. Egyes kollégák ezt túl magasnak tartották, és ezzel szemben ellen javaslatokkal éltek, ami a vállalatok forgalmát illeti. Itt ö, a KKV-kra vonatkozó határértéket vennék ők figyelembe, az 50 milliós forgalmat, a 30 milliós mérlegfőösszeget és a többi. Itt egyes kollégák azt mondták, hogy milyen, minden projektre vonatkozzon a kötelezettség, de azt én, én túlzásnak tartom, mert hogyha mondjuk egy 600 ezer eurós útburkolati projekt valósul meg, nem biztos, hogy arról feltétlenül ilyen beszámolókat kell készíteni. Itt elhangzottak elejavaslatként a 100 ezer, illetve az 50 ezer eurós határértékek, ez utóbbi a zöldek részéről. Tehát ezekben a kérdésekben messze van még az egyetértés. Még egy nagyon fontos kérdés, hogy az információk, amelyeket így megkapnánk, a forgalomra, költségekre, létszámra, adózásra vonatkozóan, hogy tehát a kérdés az, hogy ezek az információk kerüljenek be az éves vállalati beszámolókba, és a könyvvizsgálók a zárlatot követően vizsgálják-e ezeket az adatokat, ellenőrizik-e ezeket az adatokat, és hogy ezeket hivatalosan a könyvvizsgálók ellenjegyezzék-e. Ugyanis ennek a következményei beláthatatlanak először is a nagy könyvvizsgáló cégek helyzetét bebetonoznánk, és fejlődő országokban, ahol a vállalataink szintén tevékenykednek, ugyanilyen kötelezettségeknek nem kell, hogy eleget tegyenek. Tehát a könyvvizsgálóknak meg kellene tudniuk vizsgálni minden projektet, amit az EU-n kívüli országokban vég, valósítanak meg ezek a vállalatok, és ezzel gyakorlatilag bebetonoznánk ezeket a cégeket. Másodszorban óriási költségekkel és bürokratikus terhekkel járna mindez. Véleményem szerint legalább az elején egy kísérleti idő szakra, amit aztán felülvizsgálnánk, azokat az információkat kérnénk csak be, amit egyébként is a vállalatok a saját számviteli rendszerükben kimutatnak. Ezek a legfontosabb adatok, például az országonkénti vagy a projektenkénti számadatok. Itt különbséget kell illetve különbség van a többi árnyék jelentés tevőhöz képest, ugyanis ők azon a véleményen vannak, hogy ezek csak a, az évvégi számviteli kimutatásokban szerepeljenek. A mi állásfoglalásunk pusztán egy vélemény. Az illetékes szakbizottság, a jogi szakbizottság és váltottam velük néhány szót Léne úrral többek között, és úgy tűnt, hogy az ő álláspontjuk inkább az enyémhez esik közelebb, és nem az árnyék jelentés tevőkéhez. Az árnyék tevők tehát kétség kívül többségben vannak, Viszont, hogyha az ő általuk javasoltakat fogadjuk el, akkor meg, fennáll annak a veszélye, hogy a jogi szakbizottság nem fogja osztani a mi véleményünket. Mindjárt a végére érek, még néhány megjegyzésem lenne. Zöld, a zöldek és a konzervatív volt, illetve a nép pártiak is a 67-es módosított törlését javasolták és hogy ugyanazokat a pénzügyi eszközöket alkalmazzuk, mint korábban, mert egyébként elképzelhető, hogy ezek az eszközök leértékelődnének a beszerzési értékhez képest. Ezt láthattuk például az államkötvények esetében az elmúlt években. A másik dolog a KKV-kkal kapcsolatos, a hivatalos bizottság által alkalmazott kategóriákat kéne alkalmazni, és szerintem a három kategóriánál kéne maradni, ami a forgalmat, a mérlegfőszeget és a létszámot illeti. A bizottság javaslata szerint a tőzsdén jegyzett vállalatok, és amelyek a nemzetközi számviteli szabványok szerint készítik a kimutatásaikat, a jövőben kötelesek legyenek arra, hogy a kimutatásokat egy elektronikus formátumban nyújtsák be, és ezzel megteremtődne az alapja annak, hogy a vállalati információkat felhasználók nagyon gyorsan hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz, és hogy ezek az információk egymással összevethető, kompatibilisek. Gondolok itt például a cégjegyzékre, adóhivatalokra és egyebekre. Thank you. Köszönöm szépen. To Mrs megadnám a szót Pitikainen asszonynak. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani eh, a jelentéstevőnek és az árnyékjelentéstevőknek. Eh, az én munkamódszerem mindig az, hogy megpróbálom, ha lehet, emberi módon elérni a konszenzust. Úgy gondolom, hogy ez eh, az, ami biztosítja a parlament számára a legnagyobb átütő erőt Nos, a, az átláthatóság vonatkozó direktíva kapcsán van jó néhány ügy, amelyet kollégám Klimsz úr már Klimsz úr már világosan bevezetett, ott vannak függő kérdések. Az országonkénti jelentés ugyancsak már említése került. Néhány fontos kérdést vetnék még fel először is a meghatározások kapcsán. Vannak olyan javaslatok, amelyek szerintem teljes joggal kerültek megfogalmazásra. Mi szerint a különböző, tehát az európai KKB meghatározása olyan kérdés, amit aminvel kapcsolatban nyilván a, a, a harmonizálni kellene a terminológiát Európai Uniós szinten vannak teljesen ellentmondó eh, módosítók az ideiglenes vagy időközi eh, menedzsment jelentések kapcsán. Eh, volt olyan, hogy ezek csak a KKV-kre vonatkoznak, másfelől volt olyan elképzelés is, hogy ezek mindenkire vonatkozzanak, mindenkinek kelljen kiadnia időközi menedzsment jelentést. Úgyhogy ezen a területen alaposabb vizsgálódásokra van szükség, és én várom az önök megjegyzéseit is e témakörben. A második a harmonizáció szintje. A tagállamok meghatározhatnak-e szigorú követelményeket, mint amelyeket ez, a, ez az irányelv meghatároz. Itt megint csak ellentmondásos javaslatok születtek. Az én célom az, hogy a bizottsági javaslattal mellett tartanék ki. Fontos lenne ugye az arányosság elve, a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos következmények terén egy másik kérdés, a harmonizált elektronikus kimutatások kérdése, amit Klinz úr vetett föl. Én ezt személy szerint támogatnám, de nézzük meg, hogy megtaláljuk-e a frakciók között a kompromisszumos megoldást ebb témában. Aztán van egy másik kérdés, de szeretném ezzel kapcsolatban kollégáim kommentárját és kérni, véleményét és kérni. a, ugye a szavazati jogok számításának módszere kapcsán. Lehet, hogy a tanácsnak ezzel kapcsolatban van álláspontja. De lehet, hogy ez területenként ketté van osztva. Másrészt e, az országonkénti jelentés terén Klinz úr már említette, hogy alapvetően széles körű megállapodás született a frakciók között eltekintve az ECR-től, és talán az AD-től. hogy itt az effektív adó százalékokról van szó, illetve hogy minden cikkre vonatkozik az országonként jelentés, vagy csak a kitermelő jellegű és az erdészeti cégekre, hiszen tudjuk, hogy milyen problémák Eh, állnak fönn ezzel kapcsolatban. De ugye a tőzsdén jegyzett cégek és a tőzsdén nem jegyzett cégek között is jelentős különbségek vannak, hiszen a nem jegyzett cégek is meglehetősen nagyok lehetnek, és nem szeretnénk eh, lejtős pályát teremteni senkinek a kedvéért. Úgy tűnik, hogy ezen az alapon képesek vagyunk kompromisszumos megállapodásra jutni. Aztán van két kérdés még, ami, ami fontos lehet. Az egyik, hogy a pénzügyi kimutatásokban kötelező legyen ugye a könyvvizsgálói jelentés. Nos, itt van egyszer német pozíció, aztán halom Klinz úrnak a megjegyzéseit, illetve a legnagyobb jelentéseit, másrészt ped, véleményét, másrészt pedig van egy másik álláspont, amit a többi politikai frakció támogat. Az én álláspontom az, hogy legyen része a pénzügyi kimutatásoknak. Ez is mégpedig könyvvizsgáló jelentéssel hogy ez mekkora terhet teremt, ezzel kapcsolatban más adataim vannak, ezt ellenőriztem több különböző könyvvizsgálat cégnél és egyéb szervezeteknél, és nyilván a nagy, nagy könyvvizsgáló cégek nagy cégeket vizsgálnak, természetesen. Ez a fajta oligopolisztikus helyzet nyilván nem jó senkinek, ugyanakkor a kisebb cégeknél igenis lehetséges olyan kisebb könyvvizsgálócégeket találni, eh, amelyek megfelelnek méretben ezeknek a cégeknek, és ez nekik több ügyfele, több piacot jelent, és készen is állnak arra, hogy eh, foglalkoztassák a megfelelő szakértőket, és bevessék a megfelelő forrásokat. <clears throat> Minden esetre a kérdés az, hogyha ez igenis része a társasági jelentésnek, beszámolónak, akkor amikor a jogi következményekre gondolunk, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mik lesznek a következményei a nem megfelelő jelentésnek. Tehát mindig mondhatjuk azt, hogy igen, hibáztunk, lehet, hogy félreértettem ezt vagy azt, különböző értelmezések vannak, de ettől kezdve az egész dolog elveszíti az értelmét, hiszen eh, átláthatóságot szeretnénk teremteni, és pont ez nem valósul meg. Van egy nagyon jó bevált eh, rendszerünk, eh, van egy jogilag kötelező keret erre, jogilag kötelező struktúra kötelezi a könyvvizsgálókat arra, hogy mit, mit tegyenek, és meghatározza, hogy a cégeknek mit kell csinálni. ugyanakkor nagyon súlyos polgári következményei, jogi következményei vannak itt a beszámolásnak. Másképpen az egész elviszíti az értelmét. Egyszerűen nem lesz értelme másképpen annak, amit csinálunk. Aztán a kiszövértékek. Három különböző kiszövérték van. Az egyik ugye a cég mérettel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy itt nagyjából van egy megállapodási szerűség, mi szerint a KKV-k mérethatára legyen a határ. Azon kívül azonban van ö, eltérés abban, hogy most ez a KKV szint legyen, vagy a KKV kétszerese, vagy a KKV méretének a háromszorosa, vagy a KKV méretének a tízszerese, ez volt az eredeti álláspontja Klinc úrnak. Az én álláspontom ezek kapcsolatban egy ideje, és úgy gondolom, hogy ez a többi frakciónak is álláspontja az ALDA kivételével, hogy maradjunk meg a KKV alapú méricskélésnél, és gondolkodjunk a kétszeres, háromszoros szorzón. Tehát 100 millió vagy 150 millió, vagy ilyesmi, de ugye megállapodás nem született. Ami a közös kifizetések eh, eh, küszöbét ér, ér, ér, érinti. Itt kevés vagyok eh, rugalmas, mert ha megnézzük, hogy a 2000 euró mit jelent a cég szempontjából, ez elég kis mennyiségű pénz, de ha megnézzük, de ha megnézzük ezt mondjuk Szudán vagy bármelyik fejlődő ország szempontjából, amelynek vannak, van ugye kormánya és stb. stb. stb. ott már a 20 ezer euró is rengeteg pénz és annak is nagy hatása van. Tehát úgy gondolom, hogy ezért szeretném ezt a küszöbértéket nagyon alacsonyan tartani. A harmadik felvetés a, a szerű, vagy projekt alapú beszámolás. Nos, alapvetően az volt ideig az elképzelés, hogy minden projektre vonatkozzon ez. Nyilván senki nem szeretné azt, hogyha e, külön éves beszámoló keletkezne a parkolóépítésről, de az biztos, hogy van elég kicsi, alacsony, e, néhány ezer, néhány tízezer eurós a küszöb, de úgy megfogalmazással próbáljuk elkerülni azt a helyzetet, hogy hogy például az erdészetben, ugye, ahol általában 100 ezer vagy 500 ezer eurókról beszélünk, és kiírtjuk ezzel az erdőt, fontos, hogy itt mesterségesen ne tudjunk megszökni a jogalkotás elő azzal, hogy kisebb parcellákra, kisebb projektekre osztjuk ezt. Tehát úgy gondolom, hogy itt megfelelő megfogalmazása ezt el lehetne kerülni tehát a projekteknek a felszaggatását kisebb projektekre annak érdekében, hogy a végrehajtók meg, meg, megkerüljék a szabályozást. Végül zárszóként, ami a tanácsot és a tárgyalásokat illeti, és a tanácsi helyzetet, úgy gondolom, hogy nagyon határozatnak kell lennünk az álláspontokkal kapcsolatban, hiszen mindenképpen tárgyalásokra kerül sor, és fontos, hogy legyen miből esetleg engednünk. Elnök, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ez a véleménytervezet bizony nagyon hosszú véleménytervezet lesz. Tíz árnyékjelentéstevőnk van. Az első, Micságei úr. De nincs itt, akkor Búmannak adom, Búman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A hozzászólásomat Siklóna kolléga nevében szeretném elővezetni. Ő sajnos ma nem tud jelen lenni. Megpróbálja a megoldást kidolgozni. Egyébként a szocialisták álláspontja azonos. Mindkét jelentéstevőnek szeretném megköszönni a munkáját. Klinz úrnak, illetve Petikainen asszonynak kiválóan dolgoztak, és ez jó alapot teremt számunkra, hogy kompromisszumokat tudjunk kialakítani, ezeket le tudjuk zárni. Most egy politikai megjegyzéssel kezdeném. Nagyon fontos, hogy ne vesszünk el a részletekben a vita során. Az Európai Parlamentnek egyértelművé kell tenni, hogy mit akarunk. Amikor más országok például az AKC országok tekintetében partnerként lépünk fel, akkor a jó, a megfelelő irányítást is elvárjuk az állami partnerektől, átláthatóságot várunk el tőlük, a, tőlük a modern államiságot, és miután a Lisszaboni szerződés több jogkörrel ruházta fel a parlamentet az együtt döntésben igyekszünk szerződéseket, megállapodásokat kidolgozni, amelyek tisztességesek, és nem csak gyors és olcsó eredményekre törekszenek, hanem színvonalas eredményekre. Itt mindkét kolléga jelentésében az előírandó számviteli kimutatások szerepelnek, az átláthatóságok, és szerintem e tekintetben ugyanazokat a szabványokat, szabályokat kell alkalmazni. Az átláthatóságot szeretnénk erősíteni, illetve a teljesítményt előtérbe állítani, el szeretnénk kerülni a sötét ügyleteket, és éppen ezért én is, és Cikluna úr is meg vagyunk győződve a szocialisták részéről, hogy egy kis előrelépést jelent a két jelentés. Azt hiszem, hogy itt nem lenne szabad a legkisebb közös nevező törekedni csak, hanem egy ennél igényesebb célra kellene törekedni. Gondolok itt az országonkénti beszámolókra például, ezt meg kellene vizsgálni, ne legyünk túl nagy, nagyvonalúak a kivételek meghatározásában, és egy irányt kell szabnunk. A KKV definíció, a jelenlegi definíció szerintem nagyon felpuhítaná a szöveget. Természetesen a szorzóról lehet még vitatkozni, hogy milyen szintet szabjunk meg, de minden esetre szerintem itt egy új vállalati kultúrára, kultúra kialakítására kellene törekedni. És előbb-utóbb a nagyvállalatokra, nagyvállalatok számára előírt adatszolgáltatási kötelezettséget rájuk is ki kell terjeszteni. Amit mi fontosnak tartunk az éves beszámolók kapcsán, itt szerintem számolni kell azzal is, hogy milyen jogi következményei vannak annak, hogyha ezeket a beszámolókat túl sok előírás szabályozza, már ami a részleteket illeti. És szerintem az ECON jól előre haladt ebben a munkában, és remélem, hogy a többi kollégát is meg tudjuk győzni, hogy ilyen igényes megközelítést alkalmazzanak. Thank you. Mr. Köszönöm, Lambert úr. Nagyon rövid leszek, mert Udo és már nagyjából elmondták, hogy milyen állásponton vagyunk, úgyhogy nem érdemes elismételnem ezt, azt szeretném csak mondani, hogy ez komoly kérdés. Nyilván nem szeretnénk túlságosan leterhelni a vállalkozásainkat, másrészt meg kell néznünk, hogy mi a haszna ennek a képzelésnek a, a költségekhez képest. Hogyha visszanézek 50 évvel ezelőtt, a gazdálkodó cégeknek sokkal egyszerűbb volt piacra dobni bármit is, ma sokkal nehezebb ez a helyzet mondjuk gyógyszeripari cégekre gondolok, e, viszont cserében e, biztonságosak a drogok, e, a gyógyszerek, amelyek a piacon vannak. Tehát valószínűleg ez azt jelenti, hogy több munkába fog kerülni, főleg, hogyha szeretnénk, hogy ezek a jelentések megfelelő adatokat tartalmazzanak, akkor ugye igen, ez, ez, ez, ez nagyobb következés, követ, tehát nagyobb feladatokat fog jelenteni. De hát, a több foglalkoztást akarunk, akkor a könyvvizsgáló cégeket több embert vesznek föl, persze, csak viccként mondom félig meddig. Mindenesetre hajlandó lennék azt mondani, hogy a, hogy eh, beszéljük meg a KKV-kre vonatkozó eh, szakaszt, illetve a határértéket és a közös adóalapot, és aztán nézzük meg, hogy a második szakaszban hogy működik, hogy tudunk változtatni ezen. A többi értékkel kapcsolatban nem akarok semmit mondani, mert Udo már mindent elmondott. Egyébként pedig sajnálom, hogy el kell most mennem, mert más kötelezettségem van. Uh, yes, Mr. President, I, I, um, I will uh, also speak on behalf. Én is egy kollégám nevében, Kamal úr nevében szólok, aki most éppen ő felsége második Erzsébet 60 éves jubileumi ceremóniáján vesz részt. I'll tell him. I'm <laughs> gonna check him out. Um, Mr. President, Nos, tehát eh, a legutolsó eszmecsere óta én már eh, kifejeztem, hogy támogatom eh, az irányelv módosítását, hiszen itt az átláthatóság, az összehasonlíthatóság nagyon fontos cél, az esélyegyenlőség a vállalatok között segítheti a versenyképességet is európai szinten. Amikor az állami szervezeteknek vagy kormányoknak történő kifizetésekről van szó, akkor itt a kiegyensúlyozottságra kell törekedni. Itt két dologra szeretnék rávilágítani először is az országonkénti beszámoló kérdésére. Támogatom a az ilyen jellegű beszámolókat a kitermelő, nyersanyag kitermelő iparágakban. Az Európai Bizottság is támogatja ezt, és ez mindenféleképpen üdvözlendő. Ugyanakkor eléggé kiábrándít az, hogy a parlament egy kicsikét túlságosan radikálisan javasolja módosítani a szabályozást hatásvizsgálat nélkül, és gyakorlatilag minden vállalatra kiterjeszteni a hatályt, vagy minden projektje, projektre, és ezzel gyakorlatilag a folyamatot csak lelassítaná. Ami pedig most egy hétbe tellett volna, hogy a háromoldalú egyeztetésen megalapodjunk, legalább éveket fog igénybe venni. Éppen ezért Kamal úrral közösen a valósághű és tisztességes kép elvét igyekszünk érvényesíteni a nemzetközi számviteli szabványok szerint. Itt gyakorlatilag a semlegesség és a különböző rovatok kipipálása alapján történő beszámolók irányába billenne el a mérleg, és nagyon fontos lenne meghatározni az EU számviteli jogszabályokban is, hogy mit értünk a valósághű és méltányos kép alatt. A bíróság 96-os, 98-as, az Európai Bíróság 96 98-as döntése itt mindenféleképpen figyelembe veendő, ha prudens eh, számviteli megközelítést alkalmaztak volna ezekben az esetekben, eh, akkor el lehetett volna kerülni a, eh, az eszközök leértékelődését. Sorry, uh, I'm trying to see if other shadows are here. Azt nézem, hogy van-e itt másik jelent, árnyékjelentéstevő. Epping úr éppen most szólalt föl. Elnézést. Azt gondoltam, hogy Kamal úr nevében szólalt fel, de mindkettőjük nevében beszélt, rendben van. Haglund úr nincs itt, Klute úr sincs itt. Akkor megadnám a szót eh, Vakardi asszonynak. Well, uh, clearly I don't have the... Nos, nyilván én nem látom olyan tisztán a jövőt, mint Ebbing úr, nekem nincs kristály gömböm. Mi lenne akkor, hogyha trialógusra kerül a sor? Nos, úgy gondolom, hogy ez az ügy valóban nagyon fontos az összes eh, részletével együtt. Az országonként jelentés eh, ide értve, úgyhogy fontos, hogy ennek a szakbizottságnak a véleménye is hangot kapjon, nyilván a viták folynak, és eh, ott van ugye 165 módosító a jogi szakbizottságban is ezek közül 90 kizárólag az országonként jelentésről szól. Tehát demokratikus intézményként el kell fogadnunk, hogy ez olyan ügy, amely érdekli a szavazóinkat, a parlamentek ülés szervezeteket, és nem hiszem, hogy nekünk az lenne a dolgunk, hogy ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Úgy gondolom, hogy el kell végeznünk a munkánkat, és biztosítanunk kell, hogy a demokratikus alapelveket eh, tiszteletben tartjuk, hiszen végül is ez az irányelv eh, az átláthatóságról szól, nem lenne jó, hogyha nem lennénk mi magunk átláthatóak. Úgy gondolom, hogy az Ekon szakbizottság véleménye igen fontos a jelentéstevők munkájához. Eh, azt néhány apróbb felvetésem lenne azzal együtt, hogy árnyékjelentéstevők között még meg kell alapodni sok mindenben. De a módosítók alapján egyértelmű számomra, hogy ezzel végül is foglalkoznánk kell az éves jelentésben, mert a módosítók többsége ezt a területet illeti. Hogyha ugye az is elhangzott már, Nyilván vannak eltérő megközelítések is, és hogyha nincs alternatív működőképes megközelítés, eh, amit ugye még eh, várok más eh, kollégáktól, akkor, akkor bizony ezt komolyan kell vennünk. Ezen kívül, ami a költségeket illeti, nyilván fontos ezt átgondolni, ugyanakkor Lord Brian írt eh, a British Petroleum egyik volt elnöke egy cikket ezzel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy nem olyan nagy bonyolult dolog ez a nagy cégek számára, hiszen már most is összegyűjtik az információt, és ennek a pluszköltsége elhanyagolható lenne. Na most eh, a szakmában dolgozó embertől kaptuk ezt a véleményt, a kitermelő eh, iparból, a projekt. Értem, értem, ezeknek a kérdéseknek egy részét le kell tárgyalnunk még, a nagy cégek, a nagy cégek meg tudják ezt tenni. Végleges vita még nem volt az a kapcsolatban, hogy a kkv esetében hogy járunk el. Ezzel kapcsolatban van vita. Azt hiszem, hogy fontos tükrözni azt a tényt, hogy nagy igény van arra, hogy projekt szinten is legyen beszámolás, kimutatás, a, a, a bizottság nem osztja, az Európai Bizottság nem, ottja, nem osztja, a tanács nem osztja ezt a véleményt. De hát, ha megnézzük bizonyos fejlődő országoknak a helyzetét, Uganda mondjuk két milliárd euróra tesz szert az olajkitermelésből, ennek töredéke az állami költségvetés és töredéke a segély is, amit kapnak. Tehát ezek az országok igenis tudnak figyelni arra, hogy van-e korrupció, hogy hova megy a pénz, és később nem tudunk erre már visszatérni, annak érdekében, hogy optimális eredményt érjünk el, tehát meg kell néznünk, hogy most mi az a legjobb, amit el tudunk érni, radikálisnak kell lennünk, és keményen kell a bizottsággal és a tanácssal folytatott agyalásunkban, hogy lássuk, hogy mit tudunk elérni. Ami a többi technikai jellegű illetet, részletet illeti, ebben a szakbizottságban is bőven van még mit csinálni. De Klinc úrral beszéltem az xbrl rel kapcsolatban, arról, hogy ez legyen -e kötelező szabvány, norma, és tudom, hogy a Júri Szakbizottságban is voltak ennek pártolói. Én nem hiszem, hogy szabványok kötelezővé tevése az jó ötlet. Igazándiból soha nem került még erre sorra mi szakbizottság részéről. Nyilván vannak olyan szolgáltatók, amelyek ezen a szabványon alapuló alkalmazásokat vezetnek be, kisebb-nagyobb eltérésekkel, és ami hasonló eredményeket hozhat ha megnézzük a kutatásokat, akkor egyáltalán nem egyértelmű az, hogy ez a szabvány hozná a legjobb eredményeket. Szívesen átküldöm a linkeket, amiket megnéztem ezzel kapcsolatban. Az, ez már is jelen pillanatban folytatja a költséghaszon elemzést. Az Egyesült Államokban is a SEC eh, tőzsdefelügyelet eh, önkéntesítette XPRL szabványnak a használatát. Tehát nem kötelező az USA-ban sem, csak szorgalmazott a tőzsdefelélet részéről. Tehát úgy gondolom, hogy ez olyan terület, ahol kompromisszumokra van szükség, próbáljuk meg érvényre juttatni az XPR-t, szorgalmazni a használatát, de kötelezővé tenni talán nem olyan jó ötlet, hogyha egyre többen használják opcionálisan, akkor végső soron mégiscsak vezető normává fog válni a gyakorlatban. Várom a szakbizottság további véleményét. Azért vagyok most itt, mert a Juri ezt nem tárgyalja e pillanatban, átértek az aktára. Sajnálatos ez egyébként, mert ez azt jelenti, hogy még nem volt hivatalos vita és most akkor a Dán elnökséggel tárgyalunk? Hát nem tudom. Nyilván informálisan beszélünk az elnökséggel, de igazi mandátumunk nincs erre, hiszen az európai, hiszen a szakbizottsági vitára se folyt le még, és a nyári szünet előtt valamit csinálni kéne, de ha nem haladunk gyorsabban az parlamenti szakbizottságokban, akkor ebből semmi nem lesz. Mindenesetre várom az ECON szakbizottság véleményét. Um, if, uh, nobody else... Ha más nem kíván szólni, akkor ismét megadom a szót Klinz úrnak és Pietikainen asszonynak. Nagyon sok mindent nem tudok hozzátenni. Köszönöm az árnyék jelentéstevők hozzászólását, Halinának és mint ahogy jeleztem, még mindig vannak olyan területek, ahol eléggé eltérők az álláspontok, és a következő napokban remélhetőleg áthidalhatók ezek a különbségek, és szeretném majd az anyagot bemutatni, ezt megvitatni valamikor a jövő héten, és akkor megnézhetjük, hogy hogyan tudjuk közelíteni az álláspontjainkat. Nem kell feltétlenül már most a tanácssal azonos álláspontot kialakítanunk. A lényeg az, hogy legyen álláspontunk, hogyha sor kerül a három oldalú egyeztetésre, akkor azt a tanács kiinduló pontként, tárgyaló alap, tárgyalási alapként elfogadja mert hogyha túl messze esnek a vélemények, akkor hát ez egy őrültség. Tehát meg kell néznünk, hogy ezt eh, hogyan tudjuk eh, elérni, és mintha én alapvetően optimista vagyok, eh, bízom benne, hogy ez sikerül. Pitikainen hogy Még egy dolog, az XBRL, az elektronikus beszámolót csak azokra a vállalatokra terjesztenénk ki, akik a nemzetközi számviteli szabvány szerint készítik a beszámolóikat, az összes többi vállalat ez alól mentesülne, és azt hiszem, hogy ezek a nagyvállalatok egyébként ezt kezelni tudják. Én szeretném meghallgatni, mielőtt szólok a bizottságot is, mondja Peti Kájnen asszony. Igen, akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, igyekszem rövid lenni, és néhány konkrétumra reagálni. Bulman úr említette, hogy az általános képet és a javaslat általános célkitűzését kell megnézni, ami nem más, mint a nagyvállalatok esetében a harmadik világországaiban működő nagyvállalatok esetében, különösen a kitermelő ágazatokban az átláthatóság javítása. És meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Nem akarjuk, hogy hanyagmunkát végezzünk. Természetesen itt az egyensúlyt is szem előtt kell tartani a kisvállalkozások és a kisösszegű kifizetések eletében ha például Nigériába 2000 euróról beszélünk, Nigeria esetében ez számunkra mondjuk nagy összeg, de hát ez nem feltétlenül igazol egy ilyen részletes beszámolót, nem biztos, hogy ezzel elérjük a célunkat. Elhangzott egy konkrét kérdés a könyvvizsgálatokra vonatkozóan, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy sem az tíz évvel ezelőtti számviteli szabályok szerint, sem az amerikai számviteli előírások szerint ez nem követelmény. Ugyanis az adó befizetéseket, a koncesziós és egyéb díjakat már más az általános könyvvizsgálat keretében vizsgálták. Ha ezt az előírást bevezetnénk, akkor ezzel csak megkétszereznénk a, a munkát és a költségeket is. A bizottság igyekszik egyenlő esélyeket kialakítani az USA-hoz képest, és éppen ezért nem célszerű egy teljesen más rendszerre áttérni, mint amit az USA alkalmaz. És miután itt egy egyszerűsítésről van szó, a bizottság komoly előrelépést tett a KKV-kra vonatkozó szabályok egyszerűsítése területén, hiszen mi úgy ítéljük meg, hogy ők a kivezető út a válságból, éppen ezért nagyon fontos, hogy az életüket megkönnyítsük, csökkentsük a terheiket, és fontos, hogy itt neveztegessük az időt. Ami az XBRL-t illeti, Klinc úr egyértelműen vetette fel ezt a kérdést. A biztos úrral majd még természetesen egyeztetnem kell, de fontos, hogy ezt ne vigyük túlzásba. Végül is a 21. században vagyunk, bizonyos vállalatok már képesek elektronikusan elkészíteni a beszámolóikat, ugyanakkor a jelentéstevő elmondta, hogy ezt talán még egyszer meg kéne nézni. Tehát a lényeg az, hogy mi pozitívan állunk ehhez, és hogy ezt majd hogyan határozzuk meg a végén, ez a parlament döntésétől fog függni. Ami a tisztességes és valósághű kép elvét illeti, ez már 30 éve szerepel az irányelvben, ezen nem változtattunk. Igen, fontos szerepet kap ez az elv az irányelvben, és ez mindenféleképpen olyan elv, amit minden számviteli beszámolónak tiszteletben kell tarjani, tartania, nevezetesen, hogy a beszámolók valósághű képet festenek, és a az óvatosság elve különös szerepet kap a válság idején. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a számviteli kimutatások nem csak szolgálján követik a szabályokat, hanem valóban eh, valóságű képet festenek. Na és mi a helyzet a szavazatjogok számítását illető különböző véleményekkel kapcsolatban? Do, do, you, do you mind to repeat the question? Megismételni a kérdést, mert eh, a kollégám az átláthatósági az ért leginkább. The uh, issue. Nos, a kérdés az, hogy milyen módszert kellene használnunk a szavazott, szavazati jogok számításánál, a nominális vagy a delta módszert. Ezzel kapcsolatban voltak javaslatok arról, hogy a deltát bővítsük ki mindenre, aztán volt, aki azt mondta, hogy a deltát bővítsük ki, terjesszük ki